Uh, good morning. Thank you for taking your seats. Jó napot kívánok, kérem mindenki foglaljon helyet. Our pleasure to welcome uh, Commissioner Katainen for our uh, structural Örülök annak, hogy köszönthetjük a biztos urat a struktúrált párbeszédünk keretében. Köszönjük, hogy eljött. Mindig is nagyon jó kapcsolatok voltak az ön a mi szakbizottságunk és az ön irodája között. Én azt gondolom, hogy most rögtön meg is adhatom önnek a szót, hogy a prezentációját megtartsa. Kedves parlamenti képviselők, még egyszer köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a struktúrált párbeszédre vagy eszmecserére. Én mindenképpen a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó kérdésekre szeretnék ma reflektálni, hiszen a következő év elején, vagy ennek az évnek a végén jön majd egy csomag, ami pont erre vonatkozik. Az európai körforgásos gazdaság csomag kulcsfontosságú mérföldkő az alacsony széndiokszid kibocsátású jövő szempontjából. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdasági átalakulás az egész világgazdaságban pont ezen fog alapulni. Ezért nagyon fontos az, hogy megfelelőképpen implementáljuk ezt a csomagot. Gyakorlatilag a fele a kezdeményezéseknek már megtörtént. És a következő hónapok során elfogadjuk a még hiányzó joganyagot, például a műanyagra vonatkozó részt, aztán a hulladékkezelés és az alacsony újrahasznosítás ellenes intézkedéseinket. Fontos az, hogy állandóan monitorozzuk a helyzetet az Európai Unióban és a tagállamokon belül is. Harmadsorban pedig a mezőgazdasági felhasználását szeretnénk elősegíteni a városi öm, szennyvíznek. Ez nagyon fontos, nem gondolom, hogy csak Európában, hanem az egész világon ezeket a gondolatokat kellene tovább fejlesztenünk. Nagyon sok öm, konzultációt, közkonzultációt is beindítottunk, és azt gondolom, hogy például az élelmiszer hulladékokkal kapcsolatos bevágyakorlatok platformja nagyon jó lehetőség arra, hogy kicseréljük egymással a tapasztalatainkat, mind a közigazgatás, mind pedig a magánszféra részvételével. Aztán itt van a műanyag nagy témája. Ezzel kapcsolatban egy műanyag csomagot szeretne beterjeszteni az Európai Bizottság az év végéig. Itt nagyon sokféle intézkedésre gondolunk, és azt gondoljuk, hogy az önkéntes hozzáállás erősegítését is fejlesztenünk kell. itt a nagyon magas szintű high-tech applikációktól egészen a háztartási gépeken keresztül mindenre kiterjedően szeretnénk fellépni. Az, ahogyan jelenleg a műanyag hulladékkezelése megvalósul, az nem felel meg a körforgásos gazdaság, illetve a forrás hatékony felhasználás alapelveinek. A legtöbb műanyag ugyanis bekerül a hulladékkezelésbe, vagy a vízbe, vagy a földbe, általában egyébként az óceánokba kerül a végén. Ennek pedig nagyon negatív hatása van a környezetre vonatkozólag, és azt gondolom, hogy komolyan kell emiatt vennünk ezt a kérdéskört. Sokkal jobb körforgást kell kialakítani a negatív hatások elkerülése érdekében, és az Európai Uniós hulladékkezelési joganyagnak megfelelően kell kezelni ezt is. Fontos az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé való lépések elősegítése, és ezt a 2030-as fenntartható fejlődési célokkal összhangban szeretnénk megvalósítani. A nemzeti műanyag menedzsment tervek kialakítása szintén igen fontos része a műanyag stratégiának, és a mi sikerünk minden bizonyal a gazdaság harmadik országokban való fejlődésével is összefüggésben van hiszen az Európai Unió önmagában nem tudja megteremteni a körforgásos gazdasági modellt. Ez egy prioritás tehát, és cselekvési terveket dolgozunk ki annak érdekében, hogy a nyersanyagpiacon is megjelenjenek az újrahasznosított nyersanyagok. Szeretnénk, hogyha a megtisztított szennyvízet újra lehetne hasznosítani. A klímaváltozás miatt az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy milyen a hatása a mezőgazdasági öntözésnek a klímaváltozás szempontjából. Meg kell vizsgálni, hogy mennyire lehet releváns, illetve költséghatékony a városi szennyvizek, kezelt szennyvizek átvezetése a mezőgazdaságba. Az Európai Bizottság minden bizonyal forráshatékony módon kívánja megvalósítani mindezt, és az infrastruktúra javítása mellett ezt nagyon fontosnak gondoljuk. Ugye sok víz elvész, általában a szivárgások miatt ez nagyjából 20%-át teszi ki a megtisztított szennyvíznek. A legutóbbi tudományos eredmények révén tudjuk azt, hogy bíznunk kellene a csapvízben, ami nagyon jó minőségű, és ezen keresztül csökkentenünk kellene a műanyag palackozott ásványvizek fogyasztását. Néhány gondolat a körforgásos gazdaság innovatív modelljeiről. A modell minden bizonyal innovatív pénzügyi finanszírozási modelleket is igényel majd. Az európai Stratégiai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Bank különböző programjain keresztül gondoltuk ennek a megvalósítását. Ezért is az EIB-val együtt 2017-ben szeretnénk egy körforgásos gazdaság finanszírozási platformot létrehozni, mint péld, amelyben részt vehetnének olyan felek, mint például a Nemzeti Fejlesztési Bankok és az Európai Unió mindenképpen támogatni fogja ezt a generációs váltást. Az első szakértői találkozóra október 2-án került sor. Ahogyan a bizottsági közleményben is kimondtuk, a tőkepiaci reform szintén hatással lesz a klímaváltozással kapcsolatos célok megvalósítására. Az Európai Unió körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagjában lévő intézkedéseket is ezen keresztül lehet megvalósítani. Szeretnénk a hosszú távú fenntarthatóságot garantálni. Nagyon jó minőségű volt az első jelentés a szakértői csoport részéről, és Szeretnénk, hogyha az év végéig ezt ki lehetne terjeszteni. Nézzük most a hulladékokra vonatkozó gazdaság, illetve egy joganyagot. Ez nagyon fontos terület, és ráadásul a forráshatékonyság mellett a munkahely teremtést is szolgálja. Hogyha javítani tudjuk a hulladékkezelést, az mindenképpen jó mind a gazdaságnak, mind a környezet állapotára nézve de azt gondolom, hogy az átmenetet erősíteni kell a körforgásos gazdaság irányába, és nagyon sok olyan terület van, ahol az Európai Bizottság és a parlament hasonló véleményen vannak. Ezen az úton kell közösen haladnunk, és az Európai Bizottság már most is mindent megtesz annak érdekében, hogy a három intézmény között megállapodás születhessen még az év vége előtt. Kedves parlamenti képviselők, tegnap az endokrin diszruptorokról nagyon hosszú vitát folytattak, és nem is szeretnék a tegnap elhangzottakra reflektálni, de azért néhány gondolat mindenképpen kiemelkedett tegnap. Az Európai Parlament a bizottsági rendelet elutasítását szeretné, megvalósítani. Ez egy nagyon kemény üzenet számunkra. A kifogás rendkívül erős intézkedés a parlament részéről, ezt komolyan vesszük, de ugyanakkor továbbra is szeretnénk inkább előre lépni, mert úgy gondoljuk, hogy már mostanáig is nagyon sok késés volt, ebben a joganyagban, és hogyha nincsen megoldás, az a legrosszabb mindenki számára. Annak nem lesz jó hatása sem az emberi egészség alakulására, sem a környezet állapotának alakulására, és ezt minden érintett fél elismeri. A bizottsági javaslat egy értelmes megközelítés hatja át, és szerintem nem vagyunk olyan messze a megoldástól. Jelenleg azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne a tagállamok és az Európai Parlament számára is elfogadható megoldást kidolgozni. És várom az önök együttműködését ezzel a témával kapcsolatban. Arra is emlékeztetnék, kedves parlamenti képviselők, hogy az Európai Unió, hogyha ezt elfogadja, akkor mi leszünk a világon az első olyan terület, ahol az endokrin diszruptorok definícióján keresztül foglalkozunk ezzel a témával, és ez mindenképpen példát fog statuálni. Ne vesztegessük el ezt a lehetőséget, hiszen egészen mostanáig az endokrin diszruptorokra vonatkozó rendelet az egyetlen olyan, amely garantálni tudja ezeknek a kivonását eh, a növényvédelmi szerekből is. A bizottság reméli tehát azt, hogy megoldásra fogunk jutni. Kedves eh, parlamenti képviselők, tisztelt elnök asszony, most itt leállok, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, köszönöm szépen, köszönöm szépen a biztos úrnak. Ezt az áttekintést a bizottságunkkal kapcsolatos tevékenységükről. Minden, amit megemlített, nagyon fontos a számunkra, és természetesen érdeklődéssel várjuk a további stratégiákat, jogalkotási javaslatokat. A műanyagokkal kapcsolatosan, a finanszírozással kapcsolatosan, és így tovább. A frakciók szószólóival kezdjük. Az első felszólaló a néppárt részéről Grosztett asszony. Monsieur le vice-président. Alelnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött, hogy velünk párbeszédet folytasson. Sajnálom, hogy nem vagyunk többen, akik itt fogadtuk volna önt, de azt nagyon jónak tartjuk, hogy rendszeresen találkozunk a bizottsággal, biztosokkal, és elmagyarázzák nekünk az éppen követendő, vagy általuk követett stratégiát, az ambíciójukat, a zöld gazdaságra vonatkozó elképzeléseiket. Örülök annak, hogy itt a körforgásos gazdaság tekintetében új intézkedések várhatók, ez ki fogja egészíteni a jelenlegieket, a műanyagokra vonatkozó szabályozással. Egyre részletesebbek, jobbak ezek a szabályok, és köszönöm, hogy a endokrin disruptorokról is beszélt, de sajnálatosnak tartom, hogy egyébként szinte teljesen hiányzik az önök stratégiájából az emberi egészség, mint nem csak mint cél, hanem mint iparág. Hiszen ez az iparág, főleg ha digitalizálódik, óriási munkaerő teremtő ág lehet. Európa az egészségügyi iparát tekintve világelső lehetne. A stratégiai program, amely az ipar versenyképességét próbálja erősíteni, például a, a gyógyszerészeti eszközök, termékek, gyógyszerek területén is, ez üdvözlendő. Ugye 2012 óta megfogalmaztuk, hogy az egészségügy is hozzájárulhat a növekedéshez. Hazámban ö, négy nagy projekt fut, amelyeket a bizottság 100 millió euróval támogat. Környezeti energetikai projektek ezek, de az egészségügyel kapcsolatosak. Főleg azon kéne lenni, hogy egyre több specifikus projekt is megfogalmazódjon, és szeretném tudni, hogy az energia környezeti projekt az összes bizottság által Juncker terv alapján támogatott projektnek mekkora hányadat teszi ki. Köszönöm szépen. Dália asszonynak adok szót. Grazie, chair, grazie Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Katainen alelnök úrnak, hogy itt van velünk ma. Két fő kérdésre szeretnék kitérni, ezek összefüggnek egymással is. Ön is említette őket. Először is a műanyagokról szóló csomag. És a körforgásos gazdaság. Beszélt ennek a nemzetközi vetületéről szerintem, ez utóbbi nagyon fontos, hiszen ez egy olyan kérdés, amelyet az Európai Unió önmagában nem tud kezelni, mindenkinek részt kellene vennie a probléma megoldásában. A kérdésem az, hogy az Európai Bizottság mit tervez ezen a téren, hogyan kívánja a nemzetközi vetületet kezelni. Ma délelőtt kiszivárgott egy dokumentum a stratégiával kapcsolatosan, A műanyagok újrahasznosításával kapcsolatosan nagyon keményen fogalmazott ebben a bizottság, jó lenne, hogyha ezt bővebben kifejteni. Ön a növekedésért és a stabilitásért is felel, bizottsági alelnökként. Korábban említette, hogy Brüsszelnek az innováció élén kell járnia, hogyha illetve élen kell járni az innovációban, hogyha eleget akarunk tenni az eddigi vállalásainknak, beleértve a COP21-es vállalásokat is. Mégis úgy tűnik, hogy az Európai Unió a kutatásban és a fejlesztésben lemarad. Ön szerint a tagállamok, a tagállamok beruháznak a kutatásba és innovációba, és az e célból létrehozott platform vajon képes orvosolni a hiányzó beruházások okoztak problémát ezeken a területeken. Köszönöm. Köszönjük, Visnyevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Mówi pan o ambicjach e, i w związku z tym chciałabym zwrócić uwagę. Hallhattunk a különböző tervekről, ambíciókról, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nyilvánvalóan a konkrét megvalósíthatósági lehetőségekhez kell igazítani az ambícióinkat, a célkitűzéseinket. Szeretnék röviden szólni a takarmányokról is. A jövő héten Strasbourgban lesz egy fontos szavazás ebben a témában. A parlament ebben a témában mindig is ambiciózusabb volt, mint az Európai Bizottság. Példaként említeném a kadmiumot. A plenárison nagyon nehéz szavazás várható, ugyanis már a szakbizottsági szavazás alkalmával is nagyon szoros volt az eredmény. A képviselők körében nagyon eltérő vélemények uralkodnak, van, aki maximális határértékeket akar, vannak aztán olyan tagállamok, ahol nincsen saját műtrágyatermelés, és aztán vannak olyanok is, akik bizonyos anyagok esetében a maximális határértéket a reális adottságokhoz kívánják igazítani. Ez az egész témakör szorosan összefügg az egészség kérdésével is. Az egészségügyi hatásokról nincsenek világos tudományos adatok. Végeredményben azt hiszem, leginkább különböző gazdasági érdekek ütközéséről van szó. A kérdés az, hogy a tanácsban vajon, vajon létrejön-e egy közös álláspont az év végéig. Ön mit gondol erről? És az Európai Bizottságnak szándéka-e felgyorsítani a döntéshozatalt a tanácsban? Hogyha ma készíteni el javaslatát az Európai Bizottság, akkor még mindig azt javasolná, hogy a kadmium esetében a legfelsőbb határértéket csökkentsük? Hiszen ebből csak néhány tagállam húzhatna hasznot egyébként is. Köszönöm szépen. Két percben állapodtunk meg a koordinátorok körében, ami a felszólalási időt illeti. Kérnék mindenkit, hogy tartsák szemmel a képernyőt, ott láthatják az idejüket. Gerbrándi képviselő, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm Katainen biztosnak az áttekintést arról, hogy az Európai Bizottságtól mit várhatunk az elkövetkezendő hónapokban. Két elemre szeretnék elsősorban kitérni. Az egyik a műanyag stratégia. Nagyon várjuk az Európai Bizottság javaslatát ebben a témában. A kérdésem konkrét. Ha jól tudom, akkor az Európai Bizottságon belül is egy harc dúl a mikroméretű műanyag részecskék kapcsán. Ez egy nagyon fontos kérdés. Egyre több bizonyíték van arra, hogy a mikroméretű műanyag részecskék mindenütt megtalálhatóak már. Több tagállam is aggodalmát jelezte ezen felül ezzel kapcsolatosan. A kérdésem az, hogy hajlandó-e harcolni azért, hogy nagyon szigorú szakpolitikai döntések szülessenek a mikroméretű műanyag részecskékre vonatkozólag, például a kozmetikai termékek területén lenne nagyon célszerű szigorú szabályokat meghatározni. A kérdésem az, hogy ezeket a termékeket is szabályozni kívánják-e. A második kérdésem szintén az ön portfóliójához kapcsolódik, ez a biodiverzitáshoz kapcsolódik. Két és fél év telt el azóta, hogy a környezeti ügynökség egy jelentést tett közzé a témában, és minden arra utal, hogy nagyon súlyos a helyzet. Úgy tűnik nem fogjuk elérni a 2020-as biodiverzitásra vonatkozó stratégiai céljainkat. Ezt követően nagyon bölcsen úgy döntött a bizottság, hogy nem nyitja meg újra a, az élőhelyekről és a madarakról szóló irányelveket, de teljesen világos, hogy a biodiverzitásra vonatkozó célokat nem fogjuk tudni elérni. A kutatások, tanulmányok azt mutatják, hogy különösen a mezőgazdaság területén nagyon sokat tehetnénk a helyzet javítása érdekében. Az önkollégája Hogan úr azonban azt mondta nekem, hogy meg kellene várni a következő kapot, mert a jelenlegi mezőgazdasági politika nem fog változtatni a környezeti hatásokon. A kérdésem tehát a következő önhöz. Várhatunk-e hamarosan az Európai Bizottságtól valamiféle állásfoglalást a témában? Esetleg azt mondja majd a bizottság, hogy hát nagyon sajnáljuk, de nem fogjuk tudni elérni a célokat, vagy pedig esetleg várhatunk az Európai Bizottságtól valamiféle új intézkedést amelyel aztán megpróbáljuk elérni a 2020-as biodiverzitási célokat, mert máskülönben ugyanazt tesszük, amit legutóbb, egyszerűen megállapítjuk, hogy nem érjük el a célokat, majd azt mondjuk, hogy jó, hát majd legközelebb. És közben eltelt tíz év. A kérdésem tehát az, hogy mit várhatunk öntől ezen a téren. Köszönöm szépen, Ek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Katajnán alelnök úr. Az ember okozta fölmelegedés a legnagyobb probléma, amelyel az emberiség konfrontálódik manapság. Gazdasági és környezeti károk várhatóak, amelyeket ma még csak el sem tudunk képzelni, és soha nem látott magasságokat ér el az emberi áldozatok száma is. Vegyszerekkel pusztítjuk a környezetünket, szeméttel vannak tele a tengerek, pusztítjuk az esőerdőket, amelyek nagyon fontosak a széndiokszid háztartás szempontjából. Augusztus másodikára esett az idei évben az a nap, amikor a tudományos számítások szerint már elhasználtuk a 2017-es erőforrásainkat. A világ népessége olyan gyorsan nő, és úgy bánunk az erőforrásainkkal, minthogyha két bolygó állna rendelkezésünkre. Az elmúlt század, illetve a múlt század óta felgyorsultak ezek a folyamatok, és az állandó gazdasági növekedés hajszolása több problémát okoz, mint amennyi fenntartható megoldást hoz az emberiség és a bolygó számára. Egy tudós egyszer azt mondta, hogy mindenki, aki az exponenciális növekedésben hisz, vagy bolond, vagy közgazdász. Az állandó növekedés politikai dogmája szükségszerűen ahhoz vezet majd, hogy elfogynak a természetes erőforrásaink, gazdasági, pénzügyi instabilitást okoz majd, migrációt és háborút eredményez. A körforgásos gazdaság sem fogja tudni megoldani az erőforrások korlátozott voltából származó problémáinkat. Alelnök úr, a politikának nem az kellene, hogy legyen a célja, hogy biztosítsa, hogy a jelenlegi nemzedék szükségleteit fedezni tudjuk, anélkül, hogy a jövőbeni nemzedékek őket veszélyeztetnénk. És egyetlen egy kérdésem van. Mit gondol arról az elgondolásról, hogy a gazdasági modellt radikálisan átalakítsuk, és komolyan megcélozzuk a termelés és a fogyasztás csökkentését. Egy, egy, egy igazságos elosztási rendszer, egy igazságos gazdasági rendszer, amely a jövőbeni generációkat nem veszélyezteti, és fenntartható módon hosszú távon javítja az ökológiai adottságokat a Földünkön. Köszönöm szépen előre is a válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szkörek úr kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy eljött rendelkezésre az EU körforgásos gazdasága témában. A körforgásos gazdaság kapcsán egyre több új kihívásnak kerültünk tudatába. A hulladékkezelés általában az erőforrás hatékonyság új elkötelezettséget, motivációt igényel a tagállamoktól. Jelenleg az EU-ban mindössze 6%-a fordítódik a hulladék kezelésre, mármint a, ilyen beruházásoknak 6%-a, és azt hiszem, hogy és még mindig nagyon sok a lerakó, sőt nő a lerakók felülete. Ha már rájöttünk, hogy a hulladék alapvetően másodlagos nyersanyag, akkor ebből cselekvésnek kellene következnie, még mindig sok az égetés is, ugyanakkor még képtelenek vagyunk felhasználni, kinyerni jelentős részét az egyébként kinyerhető hasznos anyagnak a hulladékból. Ezt valahogyan ösztönözni kellene. És nem jó módszer, hogy harmadik országokba exportáljuk ezeket az anyagokat, mert ők sem rendelkeznek a technológiával, a kinyerésű technológiával, és ott is csak hulladék marad a dolog. Mit tesz a bizottság azért, hogy ez ne így legyen? And we anticipate to see significant part dedicated to the... A második és harmadik generációs műanyagok, bio lebomló műanyagok tekintetében energiafelhasználás tekintetében is sok innovációt és persze stratégiai döntést várnánk a bizottságtól, hogy ezen a területen is a lehető legnagyobb arányban kiváltsuk a foszilis energiahordozókat. Köszönöm. Ezzel végére értünk a kérdések első körének. Kérem Katáren biztos urat, hogy akkor most válaszoljon ezekre, mielőtt a második körre sort kerítünk. Köszönöm. Grosztet asszony kérdésére válaszolnék először, hogy az egészségügy, mint ipar, hol tart. A bizottság számos egészségügyi tagállamokat támogató stratégiai tevékenységet végez. Ezek többsége persze a meglévő projektek folytatása. De vannak új elemek is, három ilyenről tudunk beszámolni. Az egészségügy és ellátás digitalizációja, mint új vonulat. Ezzel kapcsolatban közleményt készítünk elő, amely a tagállamokat ösztönözné a digitális megoldások bevezetésére, az adatinfrastruktúrák átalakítására, a polgárok, a betegek helyzetbehozására. Ez egyfelől felpörgeti ennek a gazdasági ágnak egy alágazatát, másrészt pedig hát igazságosabb hozzáférést ad a polgároknak a szolgáltatásokhoz. Aztán egy második vonulat a technológiai értékelése a jelenlegi rendszereknek és az innovatív termékek szolgáltatások bevezetésének ösztönzése. A harmadik terület kezdeményezés, és egyben legújabb, amit Juncker úr indított el, az úgynevezett brexináció. Europeans against uh, disease outbreaks and, and strengthen research and reinforce, reinforce the role. A kutatás ösztönzése, hogy Európa globális uh, szereplő maradhasson. Azonáltal említett második uh, kérdéskör hogy milyen beruházásaink vannak a környezet érdekében. She has already now financed significant amount of environment related. És főleg az energiahatékony rendszerek fejlesztésén dolgozunk, főleg eh, ezen belül is a papír, uh, papírgyártás si ágazatban, mert itt már elérhető, hogy minden gyártó saját magának termelje meg a szükséges energiát is, szerezze be valamennyi, vagy termesze meg akár valamennyi nyersanyagot, ami szükséges hozzá. Tehát ez egy önjáró gazdasági ággá kezdi kinőni magát. Ha az FC 2.0 megvalósul, akkor egyértelmű célokat tudunk majd a COP20 kapcsán is követni. Eddig a COP20-as célok általánosak voltak, ugye 40%-át akarjuk, hogy kitegye az összveruházásnak a cop 20 al összefüggő környezetvédelmi, vagy környezetet is szolgáló beruházás. A SEPSI úgy tűnik, hogy jó pénzügyi eszköz ahhoz, hogy a körös gazdaságot ösztönözzük. Különösen jól működik az energiahatékonysági projektek finanszírozása tekintetében Franciaországot is ideértve. Dali asszony kérdezett a, rá a műanyag stratégiára, Gebrandi úr is műanyagokkal kapcsolatos, a mikro műanyagokkal kapcsolatos kérdést tett föl. Megpróbálok együtt válaszolni. Ha sikerül létrehoznunk egy jól működő európai stratégiát, akkor ez globális szinten is érezhető lesz. Világszerte csökkenni fog a műanyag felhasználás, meg főleg a műanyag eldobálás. És minél több lesz a bioműanyag, annál nagyobb arányú lesz a lebomló műanyagok aránya is, és a másodlagos műanyagok aránya is. És ez hatni fog harmadik országok szolgáltatója is, akik Európában szeretnének szolgáltatni. Tehát ennek globális hatása lesz, mert a harmadik országban működő vállalkozásokat is arra fogja ösztönözni, hogy az európai normáknak megfeleljenek. A harmadik eleme a dolognak az új típusú export modell. Fejlődő országokkal ugye szoros kapcsolatot ápolunk, ennek érdekében. De először nálunk kell működnie, mielőtt exportálni akarjuk ezeket a technológiákat. Ami a mikroműanyagokat illeti, nyilván kitér rájuk a stratégiánk. A halak már most tele vannak mikroműanyagokkal, és ennek eh, egészségügyi hatása is van. Mi is. Eh, microplastic issue for sure. És Dali asszony rákérdezett, hogy milyen innovációfejlesztő stratégiánk van, illetve a lemaradó tagállamokat hogyan próbáljuk felhozni, felpörgetni. Nem minden tagállam ö, ruház be annyit ebbe a témába, mint ígérte, vagy mint remélnénk tőle, Ugyanakkor vannak tagállamok, amelyek kifejezetten élen járnak az innovációban. A Horizon 2000, Horizon 2020-as program ehhez jó keretet ad nekik. Az európai innovációs politikának fontos vonulata hogy országspecifikus ajánlásokat is megfogalmazzunk. Több kutatási, innovációs tevékenységre vegyük rá a tagállamokat, de egyben képzési, továbbképzési tevékenységet is ösztönözzünk. A második megjegyzésem az, hogy ugye az MFF-et meg kell reformálni, és ha már ez a helyzet, akkor arra kell törekedni, hogy azokat a területeket támogatjuk, ahol az európai hozzáadott érték a legmagasabb arányú. Ilyen lehet a kutatás, a biztonsági fejlesztések és az említett területek. Tehát a kutatás fejlesztés biztos, hogy nálam elsődleges prioritás. Visnyevska asszony kérdezett rá a műtrágya irányelvre és a kadmium tartalomra. Nagyon nehéz a kadmium szintet úgy belőni, hogy az emberi egészség ne károsodjon, és nagyon nehéz a műtrágya piacot befolyásolni bármilyen módon. Olyan szabályozást, rendeletet akarunk létrehozni, amely biológiai, hulladék alapú trágyázást ír elő, mint prioritást, és csak sokadlagosan a műanyag, vagy a mű trágyákat, hiszen nagyon sok foszfortartalmú hulladék van, ami jól használható lenne erre. Persze geopolitikai okokból nem minden ország tud ennek egyformán megfelelni. A biológiai trágyák mindenképpen kevesebb kadmiumot tartalmaznak, mint a műtrágyák, és a tagállamokkal megpróbálunk közös megoldásra jutni e tekintetben is. Ami a biodiverzitást illeti. Gebrandi úr kérdezett erre rá. Cselekvési tervünk 15 konkrét fellépést fogalmaz meg, az eredményekről jelenlegi mandátumunk végéig fogunk, vége fele fogunk beszámolni. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Natura irányelveket szigorúan betartjuk, és a diverzitást szolgáló ökorendszereket támogatjuk továbbra is. 2020-as évtized közepéig, mármint a 20-as évek közepéig reméljük ezeknek a megvalósíthatóságát. A Natura 2000 hálózat és a Natura 2000 jó garanciát ad arra, hogy hosszú távon megvalósuljanak ezek a célok. Ek úr vetette föl azt az alapvető kérdést, hogy hogy új típusú növekedésben kéne gondolkodnunk. Ez egy nagyon ideológikus elvi kérdés. Ideológiai szempontból ugyanis nagyon nehezen érthető az, hogy egyáltalán hogyan jutottunk el idáig. Nekünk a szociális célkitűzéseinket épp annyira szem előtt kell tartanunk, mint a környezetvédelem kérdését. Centralizált megoldások Venezuela, Észak-Korea és Kuba esetében nem jelenthetnek megoldást, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt jobb minőségre van szükség. És itt megint csak a fenntartható fejlődés és a körforgásos gazdaság fontosságára hívnám fel a figyelmet. És vajó, valóban. Itt mind a két szó fontos. Körforgásos és gazdaság. A gazdaság mindig azt jelenti, hogy valahonnan jönnie kell a profitnak is nem, minőség, nem mennyiségre kell mennünk, hanem minőségre. És aztán voltak kérdések a hulladékkezeléssel kapcsolatban. Itt ezzel kapcsolatban két ö, kérdést vetnék fel. Az egyik azt is jelenti, hogy hosszú távon ösztönzőket kell beépítenünk egy fenntarthatóbb és újrahasznosíthatóbb rendszer kialakítása érdekében. Én azt gondolom, hogy ennek mindenképpen hatása lesz azokra a tagállamokra, régiókra, amelyek küzdködnek a hulladékkezelés kérdésével. Itt nem a pénz jelenti a problémát, új megoldásokra van szükség az önkormányzatok számára is. Ugyanakkor közfinanszírozásban kell gondolkodni, és már most 5,5 milliárd euró áll rendelkezésre a strukturális alapokon belül, arra kijelölve, hogy javítsuk a hulladékkezelés általános állapotát az Európai Unióban. ...860 millió eurót allokáltunk 2020-ig mm, bezárólag. Tehát a technológia is ott van, rendelkezésre áll, és már most is vannak olyan megoldások, amelyek révén fenntarthatóságot tudunk javítani, meg tudjuk védeni a vizeinket, és a trágya tekintetében ugyanezt tudom elmondani. Most pedig jön egy második kör kérdés, mondja az elnök. Most kérdésenként egy perc marad erre. Sueca asszony lesz az első. Köszönöm szépen. Kedves Katainen úr, a körforgásos gazdaság céljainak megvalósítása a Párizsi megállapodásban foglaltak megvalósítása érdekében nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez inkább egy kezdet és nem egy végpont. A biztonsági ágenda, amely kimondottan utal a környezetvédelmi bűncselekményekre, és az Európai Bizottságnak is kiadja azt a feladatot, hogy ezt erősítse meg, miután még most is nagyon magas egyébként a korrupciós ráta, ennek mindenképpen a kitűzött célok megvalósítására rossz hatása lesz. Az Európai Bizottság ezért mit fog tenni a nem megfelelő cégek ellen? Fel fog-e lépni? A második kérdésem pedig a pozitívumokat említve 8 millió új munkahelyről számolhatunk be, de Ugyanakkor az új kezdeményezések, az Európai Szolidaritási Testület például megint csak a fiatalokra fókuszál. Vajon ennek lesz-e hosszú távú hatása az összes tagállamban, mérhető módon? És az Európai Bizottság vajon további intézkedéseket kíván-e bevezetni olyan tagállamokban, ahol magasabb a munkanélküliségi ráta, mint máshol, mert még most is nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között munkanélküliség szempontjából. Kíván-e tenni valamit az Európai Bizottság, be kíván-e vezetni valamilyen eszközöket ennek a helyzetnek az orvoslására? Akkor két kérdésről. Két kérdést kívántam feltenni, ezt meg is tettem. Leinen úr következik. Alelnök úr, joggal mondta, hogy a körforgásos gazdaság egy hatalmas projekt, amely teljesen átalakítja majd a gazdaságunkat. Ez mindenképpen egy korszakos téma, hiszen mindenképpen csökkentenünk kell a nyersanyagok, az erőforrások felhasználását. Tudom, hogy Kínában is, jár, Kínában is járt, és folyamatosan kapcsolatosan el Kínával. Néhány hónappal ezelőtt volt egy közös konferencia Kínával itt a parlamentben, Green Design témában, és teljesen világos volt, hogy körülbelül tíz év múlva a kínaiak már meghaladnak bennünket majd, hiszen célzottan beruháznak a körforgásos gazdaságba. A zöld dizájnról ön nem beszélt, Tudjuk, hogy már a termékek kialakításában, a dizájnnál sokat lehet nyerni, hiszen hogyha jól van kialakítva egy termék, akkor javítható, hosszabb az életciklusa, és vélhetően nem is keletkezik belőle hulladék. Az ökodizájn témában tehát mit várhatunk még a választások előtt? Szerintem nagy ennek a területnek a potenciálja, és gondolom, hogy Európában a gazdaság is hajlandó elindulni ebbe az irányba. Köszönöm szépen, Visnyevszka asszony. De nincs itt. Pányi úr. Euh, monsieur le commissaire, euh, Madame la Présidente, chers collègues, euh, tout d'abord un... Kedves biztos, bravo! Örülök annak, hogy megemlítette az endokrin diszruptorok kérdését, örülök annak, hogy nem félt ezt megtenni. Az Európai Parlament és a bizottság, és a mi szakbizottságunk, és ön között ugye kialakult egy ilyen erőviszony, de először halljuk azt, hogy önök is szeretnének felvenni a harcot az endokrin diszruptorok ellen. Bravo! Aztán nézzük az élelmiszer pazarlást. Ön nem beszélt erről a kérdésről, pedig ez szerintem prioritást képez, hiszen 99 millió tonna élelmiszert pazarlunk el évente, ezzel hogyha nem teszünk semmit, akár 120 millió tonnára is fel fog ez szökni 2020-ra vonatkozólag. Szerintem ez nagyon felelőtlen megatartás, ezért nagyon fontos az, hogy felvegyük a harcot ez ellen, és legalább 30%-kal csökkentsük az élelmiszerpazarlást 2020-ig, 30%-kal pedig 2030-ig. Erről egyébként a parlament már egy állásfoglalást is megfogalmazott. Nem tudom, hogy a bizottság támogat-e bennünket ebben. Köszönöm szépen. Florenc úr. Alelnök úr, nagyon szépen köszönöm. Nem csak ma, hanem tegnap is figyel, figyelmesen meghallgattam önt, és szinte mindent támogatni tudok, amit elmondott. Ami a vízzel kapcsolatos irányelvet illeti, az én hazámban pereskedés zajlik, tehát tudjuk, hogy ez mennyire fontos téma, itt a kollégák is sokat beszélnek a víz problémáról, a víz szennyezettségének problémájáról. Az én hazámban is nagyon súlyos problémát jelent a gyógyszerekkel való szennyezettség. A vízművek nem igazán tudják kezelni ezt a problémát, érdekelne, hogy a bizottság ezzel kapcsolatosan mit tervez. A kolléganő már elment, aki, számá, aki emlegette ezt a témát, de én azt kérném, hogy a kadmium stratégián ne változtassanak. Helbrandi kollega elmondta, hogy a műtrágya kérdése, illetve a trágyázás kérdése, mint olyan, a mezőgazdaságban súlyos probléma. Ne emeljék meg a kadmium értékeket, maradjon a bizottság határozott. Kérném szépen, hogy álljanak ki az eddig álláspont mellett és a fogyasztók érdekei mellett. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Dánsz képviselő. A fenntartható fejlesztési célokról szeretnék kérdezni. Az Európai Bizottság sok pozitív dolgot mondott már erről. Januárban ül össze először a ezzel kapcsolatos platform, ez is jó. Ami a növekedés és munkahelyteremtési agendát illeti, milyen konkrét tervekkel rendelkezik az Európai Bizottság, hogy a gazdasági, a társadalmi, a környezeti és az irányítás területén előrelépés történjen, főként az EU-s költségvetés fényében? És milyen konkrét javaslatokat tesz a bizottság az Európai Parlament szerepét illetően ebben az egész folyamatban? Sok mindent hallhattunk arról, hogy milyen szerepet kellene játszanunk, de semmiféle konkrét vállalást nem tett az Európai Bizottság ezen a téren még. Jó lenne, hogyha erről szólna néhány szót. Köszönöm. Köszönjük szépen. Körbenézek, nem tudom, hogy valaki hozzá szeretne még szólni, mert már így is kicsit késésben vagyunk. Delály asszony. Euh, Köszönöm szépen. Kedves Elnök asszony, kedves biztos úr, Zsilt Párnyó kérdéséhez szeretnék én is hozzászólni. Milyen módszertannal kalkulálják az élelmiszer pazarlást? Mielőtt erről egyáltalán állásfoglalásokat fogadunk el, jó lenne, hogyha módszert, konkrét módszertanunk és definícióink állnának rendelkezésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi a helyzet a biogáz üzemekkel, a biogáz létesítményekkel, illetve a zöld kibocsátásokkal, a zöld emissziókkal? Mi a helyzet ezen a téren? Van-e az Európai Bizottságnak terve erre vonatkozólag? Köszönöm szépen, kedves kollégák! Összegyűjtöttük a kérdéseket, most pedig a biztos úr válaszolhat, ha készen áll. Köszönöm szépen. Először is, ami a környezeti bűnözést illeti. A jogrendszereink, a jogrendjeink lehetővé teszik a bűncselekményekkel szembeni fellépést, az Európai Bizottságnak nincs lehetősége arra, hogy külön intézkedjen a környezeti bűncselekmények területén. Osztom az aggályokat, ez valóban súlyos probléma, és sok esetben a korrupció is szerepet játszik. De nem tehetünk különbséget a bűncselekmények különböző kategóriái között. Nem tudunk külön intézkedéseket bevezetni, bizonyos bűncselekmény kategóriák esetében. A bűnüldözés, mint olyan, a tagállami hatóságok feladata. Bizonyos területeken megoszthatjuk egymással a legjobb gyakorlatot, a bevált gyakorlatot, de ennél többet nem tehetünk. Ami a foglalkoztatási helyzetet illeti, a különböző tagállamokban. Nagyok a különbségek. Szerencsére a tendencia pozitív immáron. Ha megnézzük az Európai Unió egészét, akkor a foglalkoztatás a legmagasabb, amit valaha is tapasztaltunk. 2008-2009-hez képest rengeteget javult a helyzet, de ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan tagállamok, ahol rosszabb a helyzet, mint más tagállamokban, és nem jelenti azt, hogy nincsenek kiszolgáltatott társadalmi csoportok, mint az idősebbek, illetve éppen a fiatalok, akik nem tudnak megfelelően hozzáférni a munkaerőpiachoz. Az Európai Bizottság megpróbálja az európai szemeszter, az éves növekedési jelentés, az ország specifikus jelentések és a stabilitási és növekedési paktum révén javítani a helyzeten. Ezek képezik eszköztárunk fő elemeit. Tudunk segíteni a tagállamokon, illetve a tagállamoknak, de a reformokat nem tudjuk helyettük végrehajtani. De szerencsére a gazdasági helyzet stabilizálódott Európában, a belső piac is jól működik, a növekedés és munkahelyteremtés szempontjából, valamint a kereskedelem szempontjából is. Leinen úr említette Kínát. Kína jó partnerünk lehet a körforgásos gazdaságokban, mert a környezet állapota Kínában arra sarkalja a kínaiakat, hogy szembenézzenek ezzel a kihívással. Ez persze nem jelenti azt, hogy nekünk nem kellene hasonlóképpen határozottan fellépni ezen a téren. Kína nagy felvevő piaca lehet az európai megoldásoknak, Egyúttal egy közös piacot is létrehozhatunk az új üzleti modellek és új technológiák számára. Kína sokat tesz a körforgásos gazdaság területén, és én úgy látom, hogy ez lehet az egyik olyan terület, ahol a Kína és EU közötti együttműködés elmélyülhet. Kína és EU között voltak nehézségek, de a körforgásos gazdaság, a környezetvédelem, az éghajlatvédelem mind olyan területek, ahol elmélyíthetjük az együttműködésünket. Örülök, hogy felvetették a képviselők az ökodizájn kérdését is. Nagyon gyakorlati a megközelítésünk. Ezen a területen az ökodizájn szeretnénk kibővíteni a javíthatóság, a, az életciklus meghosszabbítása területére is. Folyamatosan konzultálunk az érdekelt felekkel arról, hogy ő szerintük milyen lépésekre lenne szükség, mi az, ami megvalósítható, és hogyan tudunk változtatni a szabályozási kereten úgy, hogy az ökodizájn irányelv még szélesebb területet fedjen le az eddigiekhez képest. A javíthatóság például szerintem egy olyan kérdés, amely sok európai polgár számára is fontos. Hogyha valaki például leejti az iPhone-ját, vagy bármely más mobil készülékét, és eltörik az üveg, a képernyő üvege, akkor nagyon nehéz azt megjavítatni. Ez csak egy példa a sok közül. Jelen pillanatban sajnos nem tudok konkrét ígérettel szolgálni, nem tudok ígéretet tenni arra, hogy a mandátum végéig itt milyen változás várható, de dolgozunk az ügyön. Az ökodizájn irányelv egy kiváló eszköz, nagyon hatékonynak bizonyult az energiahatékonyság növelése szempontjából, és ahogyan jogosan megemlítették, az ágazati szereplők is jól fogadták. Ezzel a szabályozással egyetlen egy gond van. Ez az európai jogszabályok közül a leginkább félreértett szabályozás. Úgy látom azonban, hogy az ökodizájn irányelvel kapcsolatosan, folyamatosan lépésről lépésre változik az ágazat véleménye is, az ágazati szereplők is egyre többet beszélnek róla, és persze a fogyasztók számára is nagyon fontos. Az élelmiszerek pazarlása kapcsán két kérdés merült fel. Ez ismét csak egy olyan terület, ahol felvettük a kapcsolatot az érdekelt felekkel, mert szeretnénk megérteni, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban mérni az élelmiszerpazarlás mértékét. Tudjuk, hogy a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem, a vendéglátás területén is keletkezik élelmiszer hulladék. A kérdés az, hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot megfelelően menedzselni. Miután ezt elemeztük és azonosítottuk a problémás pontokat, elfogadhatunk egy jogszabályt is erre a témára vonatkozólag, de először tudni kell, hogy hol keletkezik a legtöbb élelmiszer hulladék. Úgyhogy e témában konzultálunk az érdekelt felekkel. Florenc úr felvetette az öntözéssel kapcsolatos problémákat, illetőleg a víz gyógyszerekkel való szennyezettségének problémáját. Ez az egyik oka annak, hogy szeretnénk ragaszkodni a kadmium szinthez, a kadmium határértékhez a jelenlegi szabályozásban. Ugyanazonokból kifolyólag, amiért javaslatot tettünk a műtrágya szabályozásra is. Emellett a szennyvízkezelési kezdeményezés is nagyon fontos. Jó lenne, hogyha a megtisztított szennyvízet nagyobb arányban tudnánk öntözésre használni, de ehhez az kell, hogy megbizonyosodjunk a felől, hogy ez a víz valóban használható e célra, és nem veszélyezteti az emberek egészségét. Ami a műtrágyákat illeti, és a kadmiumot, szerintem itt egy félreértés van, mert azok a műtrágyák, amelyek alacsonyabb kadmium, szint, kadmium mennyi, kisebb kadmium mennyiséget tartalmaznak, azokat szabadon értékesíthetik a tagállamokban továbbra is. Szeretnénk egyszerűen egy egységes piacot létrehozni az egészségesebb műtrágyák számára. Nem tudom, hogy mit kellene ezen a téren tenni. Lehet, hogy érdemes lenne a tanácsból néhány embert meghívni, és elmagyarázni nekik lépésről lépésre, hogy mik is a fő problémák ebben a kérdésben, mert szerintem nem olyan nehéz megérteni ezt a kérdést, és nem olyan veszélyes ez az egész, mint ahogyan néhányan beállítják. Az Európai Parlament szerepe a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában Európában. Említették a társadalmi igazságosságot, a munkahelyteremtést és a fenntartható növekedést is. Szeretném, hogyha nem csak az SDG-k szempontjából szemlélnénk ezeket a témákat, hanem egy szélesebb kontextusban látnánk azokat. A körforgásos gazdaság is egy példa, de a következő több éves pénzügyi keret is fontos, a benne meghatározandó prioritások és így tovább. Vannak tehát olyan szakpolitikai területek, amelyek az SDG-k elérésében szerepet játszanak, lehetővé teszik azok elérését, hogyha az Európai Parlament nem vesz részt az összes olyan platformban, amely kapcsolódik az SDG-khez, ez még nem jelenti azt, hogy az EP-nek nem jutna szerep, hiszen az Európai Parlament döntéshozó pozícióban van mindazon témakörökben, amelyek kapcsolódnak a fenntartható fejlesztési célokhoz. Ami a biogázt illeti, ez a megújuló energiákra vonatkozó csomag része. Én úgy gondolom, hogy a biogáz a jövőben szignifikáns szerepet játszik majd. Egyrészt a technológia és az innováció játszik itt szerepet. A technológia nyilvánvalóan folyamatosan fejlődik ezen a területen. de hogy az új technológiák adta lehetőségeket mennyire használjuk ki helyi szinten, az már egy másik kérdés. A szabályozási keret is fontos, de fontos persze a figyelemfelhívás és tájékoztatás is helyi szinten, ezek a legnagyobb kihívások. Az biztos, hogy a biogáz fontos szerepet játszik majd az energiaellátásban, és persze a hulladékkezelés is nagyon fontos lesz. Tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm a kérdéseket és a hozzászólásokat. Remélem, hogy továbbra is megmarad ez a kiváló együttműködés, és ha van bármilyen kérdésük hozzám, akkor mindig rendelkezésre állok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you very much, uh, President. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy <clears throat> eljött hozzánk. Továbbra is számítunk erre, és köszönöm felajánlását, hogy <clears throat> a jövőben is szoros és érveken alapuló egyeztetést folytat velünk. A szavazás csak kicsit később kezdődik, úgyhogy 10 perc szünetet rendelek el, mert még nem jöttek meg a kollégák. Um, hello everyone. Köszöntök mindenkit. Kezdjük el a szavazást. Melyik is az első témánk? Grosztet asszony jelentéséről fogunk szavazni. Akik csak ilyen szavazási megfigyelők, azok megtennék, hogy csak megfigyelnek és nem beszélnek. Grosztett asszony jelentése tehát, irányelv való javaslat, Számos módosított sikerült összefogni. Az első blokkról szavazunk, ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette hatvankettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 as mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Megnyitottam, lezártam a szavazást, elutasítottuk. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 67-es mellette ellene nem látom. 67-es még egyszer, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75 es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 87-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, nem fogadtuk, nézzük géppel is meg. 87-es mellette, pontosabban megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-93 mellette ellene tartózkodásra elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette ellene 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Száz ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 106-os, 7-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, igen, vagy ellenőrizzük. Jó, nézzük, 114-es géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem a kezeket láttam, csak a frakciók alapján tippeltem. Egy kis többség volt a dolognak tényleg. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117-es mellette ellene elutasítva. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellette, ellene, tartózkodás fog, utasítottuk, 123-as mellette, elutasítva, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellene elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tizenkettes mellette, ellene, elutasítva. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Tizenötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 16-os mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás Mellette, 16-os mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, nem sokkal. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Mit ugrani kell? 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette helyett, 24-es mellette el, mellette ellene tartózkodás elutasító. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 <clears throat> mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elut- elfogadtuk, 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 38-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellette, ellene elutasítva, 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 42, 40 ellette, tartózkodás elutasítva, 43 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 44 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 45 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 46 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrzést kérnek, legyen a 48-asról egy ellenőrzés, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette, ellene, elfogadtuk 53-as mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk 54-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 55-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 56-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 57-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette, ellene, elutasítva 59 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Következő témánk az Európai Fogyatékossági Stratégiáról szóló jelentés, Nessa Childers asszony szövege. Kezdjük a 14-es módosítással mellette. Ellene. Tartózkodók Elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 30 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a 37-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 53 mellette ellene tartózkodók, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadva 44, mellette ellene tartózkodók elfogadva 46, mellette ellene tartózkodók elfogadva 48, mellette ellene tartózkodók elfogadva 49, mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 48 mellette ellene elnézést kérek, 50-es. 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 44, 54 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 55 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 56 mellette. Ellene. Tartózkodók. Leellenőrizzük. 56-ost leellenőrizzük. Úgy tűnik, hogy ez csak egy kis késés volt. Most lezártam és elutasítva. 57. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 60-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tíz második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 7. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 8. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezzel jön az elektronikus szavazás a teljes szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Köszönjük szépen, gratulálunk! Um, accelerating Clean Energy Innovation Rapporteur Mr. Eck. Eck úr jelentése következik, uh, zöld energia. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettő mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Három mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 4 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5 nem. 6 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 7 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 10 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 11 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 12 mellette 12, 11-est elfogadtuk, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Hogy, hogy? So I see right and left split it completely on this one. That's, uh, that was... Úgy látszik, hogy megnéztük a koordinátorok kezét, és biztosra vettem a dolgot, de hát tökéletesen megosztottak vagyunk. Nézzük akkor a 12-est mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 14 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 17 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23 mellette ellene Nem látom a néppárt szándékait. 23. Tegyék fel a kezüket. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 24. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 25. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 35 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 36 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 37 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 38 mellette, ellene ellene tartózkodók elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodók leellenőrizik a 42-est, and the vote is closed and it is adopted 43 elfogadva 43 mellette ellene tartózkodók elutasítva 44 mellette ellene tartózkodók elfogadva 45 mellette ellene tartózkodók elfogadva 46 mellette ellene tartózkodók elfogadva Végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk. Következő. Környezetvédelmi implementáció felülvizsgálata nyolc társ jelentéstevővel, nyolcas módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29 mellette ellene, ellene tartózkodók elfogadva. 30 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva,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 elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Elfogadva elnézést, javítja magát az elnök. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 50 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 53 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 57 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 63 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 65 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 66 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 69 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 70 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 71 mellette 71-esről nem szavazunk? Akkor 72-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 74. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 75. Mellette ellene tartózkodók. Ezt elektronikusan leellenőrizzük. 75. Elfogadva. 76. Mellette. Ellene. 76. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 77. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosítás mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Kettes. Elutasítva elnézést elutasítva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ö, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész más, mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetes módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 8-as és 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as két részben első rész mellett, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük a 16-ost, megnyitom a szavazást. And it's closed. It is adopted. 17... Elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk. That's the last one? Wow. Thank you very much. Next uh, and last. Uh... Az utolsó szavazás következik. A természet az emberek és a gazdaság számára létrehozott cselekvési terv, itt is öt társjelentéstevő van. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elf, elutasítva. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nem? Még egyszer, mondja az elnök, tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenegyes, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenhat mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 20 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 33 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 34 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 39 első rész mellette ellen tartózkodók ellenőrizzük. 39 első rész. It is, uh, closed and it is... Lezártam, elfogadva. 39 második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 40 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 42 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 43 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 44 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 45 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 46 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 47 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 48 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 50 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 52 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 51 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 73 mellette, okafogyottá vált a 73-as, és mindenki egyetértett pedig, mindenki megszavazta volna, de hát okafogyottá vált 53 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 57 Ellenőrizzük az 55-öst? 55, ki támogatja? Ellenőrizzük, rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 57. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. 58. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilencven, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 60 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 62 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 63 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 64 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 66 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 68 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 65 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 70 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 71 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 72 okafogyottá vált, 75 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 77 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 81-es módosító első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes, negyedik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 78 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 78 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 81 mellette, ellene, tartózkodók. 81 me- még egyszer mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ez volt az ötödik rész. Most jön a hatodik, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 83 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 84 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 85 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 86 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodók még egyszer 87-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 88 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 89 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 91 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 93 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 94 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 95 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 96 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 97 mellette ellene, tartózkodók. Még egyszer, 97-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 99 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 100 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 101-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 102 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 104 és 105 együtt, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 106 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 107 első rész, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 108 mellette, ellene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 a következő ülésünk a jövő héten lesz, 19-én. A koordinátorokat szeretném megkérni, hogy maradjanak itt, hogy megtarthassuk az ülésünket.